committees, that would be yeah. helpful, you know. colleagues, please, may I ask you to take... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Put the voting card in the machine. Nézzük meg, hogy működik-e a gépezet. Próbaszavazás következik. A mai napon ugyanis, ahogy bizonyára tudják, együttesülést tartunk a Libével. Port of our colleagues Karin Sargent. Karin, Karin és Sargentini kollégák jelentésre fogunk szavazni. A pénzmosás elleni irányelvre vonatkozó javaslatra fogunk szavazni tehát. Természetesen ez egy rendkívül fontos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 the coordinators Oh, Mr. Karas has no card. Karas úrnak nincs itt a szavazókártyája, úgyhogy még egy plusz szavazatot hozzászámítunk. Perez kolléga gépen nem működik? Because you voted wrong yesterday, so much. yeah, not only yesterday. You voted wrong. It's a Bavaria machine produced by... Nyilván Bajor gépről van szó. Ez a bosszúja. Jó. Akkor megkérjük a technikust, hogy nézzen utána. Maybe Maybe you can take Dot's place, or... Vagy esetleg Dot's kolléga helyére, ha átülne. Más valakinek van valami problémája? Úgy láttam, túl korai volt ez a próbaszavazás. Actually, it's far forward, Anna, yes? Mr. Chip. Elnök úr, megengedi, hogy kihasználjam a helyzetet? És arra kérjem, hogy a 217-es módosítót támogassák a kollégák. Nagyon fontos téma ez. Arról van itt szó, hogy mi a különbség ezen irányelv és az előző irányelv között, ahol bevezettük azt a fogalmat, hogy ha hogyha nem lehet a kedvezményezettet azonosítani a CDD plusz keretében, akkor a kezelőt is elég azonosítani. Én tudok egy olyan ügyről, ahol egy offshore esetben, egy offshore cég esetében ez okozta a problémát. Tehát a 2.17-est kérem, hogy támogassák. Elnök, köszönjük szépen. Azért abban nem bocsátkoznék, hogy itt most vitát nyissunk. Highlights the importance of this amendment. amendment so, 217. Okay. Co-rapporteur coming. Jön a társelőadó is. Még mindig a próbaszavazás folyik. Karin úr. Morning. Test, please, test. Because then we start, eh? A próba szavazás után kezdenénk. Még két perc, és aztán tényleg kezdünk. How is the threshold for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 call vote, we need 26. To object to an oral amendment, we need 8. Good. Okay, dear colleagues, You are going to here. we, we can close. Jól van, kollégák, akkor zárjuk le a próbaszavazást, és kezdjük el a szavazás. A kompromisszum ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Inta a es nem, ez megegyezik, akkor 130-as mellette ellenem. Yes. Abstentions. Kitartózkodik, elutasítva. 134 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Juri 20-as mellette, ellene, ezt ellenőrizni fogjuk. Juri 20-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Júri 21 mellette 135, ah, sorry. 135-ös következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Júri 21 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 5-ös mellette, ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. So multiple voting. Okay, vote is closed. It's uh, adopted. Elfogadtuk. Még úgy is, hogyha Karász és Engels kollégák szavazatát figyelembe veszük, nagy a többség. Nincs szavazókártyám. Does not make a difference for this vote, but my... Ez most nem számít ezen szavazás esetében, de jelezzük tehát, hogy Akkor hány, néppár, hány plusz néppárti szavazat lesz? Kinek nincs szavazókártyája? Karasz és jó, kettő, és egy plusz szocialista szavazat. Vagy három a néppártól? Nem, kettő. És egy szocialista. Júri 22. mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 140-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 141 mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, bár azt hiszem, hogy elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 146, 146-os, lapozni kell hozzá mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 147 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. De vehetes mellette, ellene. Erről szavazni fogunk, képpen, de vehetes. Vote is closed. Rejected. Elutasítottuk. 148 mellette. Ellene. Ellenőrizni fogjuk. 148-asról szavazunk. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 149 és egyebek, amelyek azonosak mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 153 mellette. Nem, ez oka fogyottá vált. B kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók nem, de mégis elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 165 mellette ellene tartózkodók elutasítva 166 mellette ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 167 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 168, mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 169, mellette, ellene a 169-esről ellenőrző szavazást nyitok. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. D kompromisszum, itt van egy szóbeli módosító is, a néppárt részéről. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 173-as. Mellette. Ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. 173-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. So uh, uh we have one EPP. Még hozzászámoljuk, akit hozzá kell számolni, elfogadtuk. 173-ast elfogadtuk, 176-os következik mellette. Ellene. Ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 174-es okafogyottá vált. 175 mellette. Ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizni fogjuk. 175-ösről szavazunk. Vote is closed. Adopted. Lezárva. Elfogadtuk. 177 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva ugyanazzal a többséggel, ellenőrizzük. Jó. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. 179 mellette. Ellene tartózkodók. A teremnek ez a fele nem szavazott, úgyhogy ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 10-27 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 180 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 181 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 181-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadva. 184 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A 183-182 okafogyottá vált, 185-ös a következő mellette, el, mellette kitámogatja ellene tartózkodók elfogadva. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 187 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 188 mellette, ellene, ellenőrizzük a 188-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 180. 196 a következő oldalon van, a 196-os. ...196 mellette, ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. Úgy látom, a GUE tartózkodik. Lezárom a szavazást, elfogadva. 200-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 201 mellettem, ellene tartózkodók elfogadva. 203 és Júri 30 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 204 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14 jelentéstevő és 11 inta mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosítás az eredeti szöveghez, a néppárt részéről mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni. Still one colleague to vote. Yes. Még egy kollégára várunk. Jó, lezárom. Elfogadtuk. F in favor. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. G kompromisszum mellette. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 217 mellette ellene. Ellenőrizzük a 217-est, megnyitom a szavazást. Still to colleagues. Okay, they don't want to vote. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 222 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 224 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Júri 35 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 225-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ön biztos akar lenni az eredményben, hát jó. Uh, Lezártam a szavazást, elfogadva. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. 234 mellette, ellene, tartózkodók. Elutasítva. 235 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. 238 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 239 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 240 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 242 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, erről már szavaztunk, a 245-ös a következő mellette ellene tartózkodók elutasítva. 246 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 247 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 248 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Kérem a kollégákat, hogy legközelebb emeljék a kezüket. Lezárom a szavazást, elfogadva. 249 mellette, ellene. Az Aldi, Alda ellenzi, ugye? Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 249-est. Lezárom a szavazást. 45 plusz 1, 46. 43 plusz 2, az 45, elfogadva. 250 mellette, ellene, ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Adopted. 251 and Júri 30. 251 és Júri 38 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Deve 10 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 279, két oldallal odébb, 279 jelentéstevői, módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 280. Nem, ez okafogyottá vált. 285 a következő, mellette. Ellene. Anna, te ellene szavazol? Nem? 285, igen. Ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de nem biztos, 285. Vote is closed. Yes, adopted. Two... Elfogadva, 290 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. L kompromisszum, két szóbeli módosítással. Az egyik az ECR-é, e, mellette, ellene tartózkodók elutasítva, a másik szóbeli módosítás a zöldeké mellette, ellene. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Second oral amendment. Ez a második szóbeli módosítás. Megnyitom, a, lezárom a szavazást. Elfogadva. 327-es a következő. 327 a 28-as oldalon található, 327 mellette, 327 a 28-as oldalon. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 336 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük. Szerintem ugyanaz a többség, de jó lesz ellenőrizni. Lezárom a szavazást. Igen, ugyanaz a többség, M kompromisszum, M kompromisszum mellette ellenet tartózkodók elfogadva, N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 354-es módosító mellette ellene. Ellenőrizzük a 354-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Ó kompromisszum, szóbeli módosítással, amelyet a néppárt nyújtott be, mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. A szóbeli módosítást elutasítottuk, most a kompromisszumról szavazunk szóbeli módosítás nélkül, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 370, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 371 mellette, ellene, ellenőrizzük a 371-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. 372 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 373 szóbeli módosítással, amelyet a zöldek nyújtottak be mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 374 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 375 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 377 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 376 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 378 mellette, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 378-ast, megnyitom a szavazást. szavazást lezárom, elfogadva. 379 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 380 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 381 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 382 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 383 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 384 mellette ellene. Ellenőrizzük a 384-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elfogadva. 385 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, jelentéstevő 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 386 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 387 mellette ellene tartózkodás elutasítva, júli 60 mellette ellene az eredeti verzió, megnyitom a szavazást, ezt ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 389 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 390 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 391 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 392 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 393. 393 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 394 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jelentéstevő 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 399 mellette, ellene, ellenőrizzük a 399-es, megnyitom a szavazást. Leszállom a szavazást. Egyenlő döntetlen, és ezzel elutasítva. 400 és Júri 62 mellette, ellene. Nem látom a GUE álláspontját, úgyhogy megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 42 plusz 1, 43, 39 plusz 2, elfogadtuk. 401 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 402 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 403 mellette ellene ellenőrizzük a 405-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45 plusz 1, 43 plusz 2, elfogadtuk. Még mindig ugyanebben a helyzetben vagyunk? Még mindig az a helyzet, hogy ketten igennel szavaznak, akinek nincs kártyájuk, vagy nem már? Az EPP-nél plusz 1, So, does the machine work? But it's flashing, so I don't know whether it's So if it's flashing better, you don't vote at all because uh, you, we count you as we are doing always. Tehát hozzászámoljuk ezeket a szavazatokat, eh, akiknek nincsen szavazókártyájuk. Minden esetre. Akkor rendben van. Ezt elfogadtuk egy többséggel. Ez volt a 405-ös. Júri 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 406-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 407-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 408 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 409 mellette, ellene. 409-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. hogy szavazzanak a kollégák. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 410 fogyott. 412 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 413 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 414 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 415 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 416 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jelentéstevő 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 418 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 419 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 423 nem, erről már szavaztunk, akkor 426, három részben, első rész mellett, szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellenőtt tartózkodás elutasítva. 425 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 427 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 427-et, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 428 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 429, erről már szavaztunk, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 430 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 431 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 431-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. LA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 437 mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizzük a 437 es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 438 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 432 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 454 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 460 mellette, ellene, ellenőrizzük a 460-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 461 mellette, ellene, tartózkodás, Valószínűleg ugyanez a többség, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40, 462, 463 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 464 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46567 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, szerintem, de ellenőrizzük. Várjuk a szavazás, szavazatokat. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 466 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es bubekezés mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Júri 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük az 55-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Júri 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás. 56-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Inta 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Júri 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60, Júri 6 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 6-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. PS kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Döve 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66 mellette ellene Ellenőrizzük a 66-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 67 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 67-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Inte 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71-es nem okafogyott. Inta 3 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk Inta 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Inta 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Inta 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 7 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 78-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk Júli 10 mellette, ellene. Néppárt a Júli 10-zel kapcsolatban, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellette ellene Ellenőrizzük a 80-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette ellene ta, ellenőrizzük a 83-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Júri 13 mellette, ellene. Tehát Júri 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, elfogadtuk. De ellenőrizzük a júli 15-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 92-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 98 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 99 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Deve 4 mellette ellene ellenőrizzük a Deve 4-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Deve 5 mellette, ellene, ellenőrizzük a Deve 5-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva, 117 mellette, Deve 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. Elutasítva. Inter 7 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatalmas többséggel elfogadtuk. Itt a 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Mint a 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123, nem, erre már szavaztunk, Júri 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most név szerinti szavazással szavazunk a bizottság módosított javaslatára, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk.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 I, guess we Gondolom a jelentéstevő nem világos, hogy ki szeretne hozzászólni. I just wanted to say we need to take the final vote on... Csak annyit, hogy a mandátumról még kéne szavazni, mielőtt bármi mást is tennénk. Mindenki üljön le, nem kell itt feláldogálni. Jó, akkor a mandátumról szavazom, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 92 szavaztak mellene. 92 szavaztak, 90 mellette egy ellenszavazat, egy tartózkodást. Gratulálunk, gratulálunk a jelentéstevőknek. Was the socialist without a cards? At the vote. Yeah. The vote. and Engels, yeah. Well done, speedy vote, thank you. <laughs>